It is eight minutes, no, it's 12 minutes to four. Let's continue our... Folytassuk akkor a Külügyi Bizottság, Szakbizottság ülését. Mindenkit üdvözlök. Először is szeretném bejelenteni a ma délelőtti első szavazási forduló eredményeit következő módosítók kerültek elfogadásra, mindegyik kompromisszumos módosító 1-től 41-ig, valamint a 10-es, 11-es, 103-as, 191-es, 226-os, 227-es első rész, ezek is elfogadásra kerültek. Elutasítottuk a következőket, 4-es, 188 35, 65, 95, 98, 104, 106-os, 124-es, 136-os, 144-es, 158-as, 192-es, 227-es második része. A 41-es kompromisszum elfogadása után a 248-as fogyottá vált. Ennyit szerettem volna elmondani. Kedves kollégák, most rátérünk a második eh, szavazási fordulóra, 5 órától fél hétig tart. Eh, a eh, táv szavazáshoz használják a szavazó, szavazó céduláikat, és az eredményt e-mailben fogjuk közölni a szavazó cédulájukat vagy fényképezzék le, vagy beszkennelve küldjék el az AFET Vote Europe at tehát a hivatalos AFET címre, a saját hivatalos e-mail címéről. 5 órától szavazhatnak egészen 6 óra 30-ig. A képviselők közül senki nincs itt a teremben, de a távszavazásban résztvevőkre, tehát vonatkozó szabályokat elmondtam. Most meg kell vizsgálnunk a határozat képességet. Ahogyan tudják, 18 képviselő kell a határozat képességhez. Kérem, hogy a táv részvételi szoftveren jelöljék be, hogy jelen vannak, kész feltartás gombbal. Még egy kollégát kérek. Remek, meg vagyunk. Megvan a szükséges hat, létszám a határozott képességhez. Megnyitom ezennel a szavazást, és emlékezzenek rá, hogy ebben a második szavazási fordulóban 6 óra 30-ig adhatják le a szavazatukat. Várhelyi biztossal megteremtődött a kapcsolat? Biztos úr, kérjük, nyomja meg a gombot. Biztos úr, kedves Olivér, nagy örömmel üdvözlöm Önt újra itt a Külügyi Szakbizottságban. Nagyon köszönöm, hogy pozitívan reagált arra, hogy párbeszédet folytasson a szakbizottsággal erről a fontos kérdésről. Eh, Montenegróról, először utána pedig Szerbiáról fogunk beszélni. Nagyon jól tegye, kedves Olivér, hogy a szakbizottságunknak szívügye a Nyugat-Balkán, eh, így Montenegró is. A járvány előtt eh, az AFET tervezett egy látogatást Podgoricában májusban, hát sajnos erre nem kerülhetett sor, de Montenegro továbbra is a programjainkban élen szerepel. Időközben augusztus 30-án Montenegróban parlamenti választásokat tart, tartottak, és a súlyos COVID-19 járvány körülményei ellenére nagyon magas volt a részvétel. A választások előtt elég polarizált vita zajlott le vallásról, egyházról, nemzeti identitásról. A választások után a többséget egy ellenzéki koalíció kapta, és hát hogyan is fogalmazzak, nagyon eltérő politikai nézeteket képviselő pártok alkotják ezt a technokrata a kormányt, ez némi aggodalomra ad okot. Azt üdvözöljük, hogy az új koalíció egy Európa párti, NATO párti politikát akar követni. Úgy tudom, hogy december másodikán lesz szavazás a parlamentben az új kormányról, és reméljük, hogy az EU-val kapcsolatos reformokról minden párton átívülő széles konszenzus alakul ki. A szakbizottságunk is készít majd egy jelentést Montenegróról 2019-2020-as évekre vonatkozóan, így rendkívül aktuális ez a mostani eszmecsere. A kollégákat nagyon fogja érdekelni majd az is, hogyha beszámol a november 10-i szófiai csúcs találkozóról, a berlini folyamat keretében került ez megrendezésre, és a, most azt javaslom, hogy kedves Olivér, hogy 10 percre megadom a szót, utána pedig a kollégák kapnak szót, akik a hozzászólók listáján szerepelnek, ezt követően a biztos úr pedig válaszol a felvetésekre, kérdésekre. Van időnk Montenegróról, 50 percig beszélhetünk, negyed hétig, utána pedig ugyanennyi időnk lesz, eh, hogy megvitassuk a szerbiai helyzetet. Köszönöm eh, szépen, biztos úr, és öné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, David, hogy itt lehetek. Remélem, hogy csak most eh, ilyen, tudunk, kell ilyen körülmények között találkoznunk, és legközelebb már normális körülmények között vitathatjuk meg ezeket a fontos kérdéseket. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm még egyszer, hogy meghívtak ide az AFET szakbizottságba, és bár a körülmények elég rosszak, azért igyekszünk jól dolgozni. Néhány általános dolgot szeretnék először elmondani Nyugat-Balkánról, mielőtt Montenegróról és Szerbiáról beszélnénk konkrétan. Egy hónappal ezelőtt bemutattam önöknek a bizottság Nyugat-Balkánnal kapcsolatos gazdaság és beruházási tervét. Két, 9 milliárd a eurót szánunk a térségnek visszanemtérítendő nem térítendő támogatásként, és mintegy 20 milliárd eurós beruházásokra tesz lehetőséget a beruházási facilitás. Konzervatív becslések szerint egy emelő hatással legalább 3-6 százalékkal növelheti ez a csomag Montenegro GDP, jét a térség GDP-ét. A szó kell ejtenünk az úgynevezett mini Schengen kezdeményezésről. Örömmel mondhatom azt, hogy pozitív reagálások érkeztek a régióból, mind a két ügyre, amiről beszéltem, legmagasabb szintű politikai elkötelezettséget tapasztaltunk egyetértettek a résztvevők a, ezen az említett csúcs találkozón, hogy a az áruk, szolgáltatások, emberek és a tőke szabad mozgását biztosító piacot hoznak létre, egyfajta beruházási hubot, központot akarnak létrehozni a régségben, és az EU piacára jutás nagyra, nagyon fontos számukra. A közös célokban, a digitális átállásban is sikerült eh, megállapodni. Eh, fiatalok, kutatás, innováció a fő eh, témák, és a zöld agenda ez egyetértettek a mi klíma céljainkkal, azaz azzal, hogy 2050-re megvalósuljon a klíma vagy karbonsemlegesség. Szó szóval volt a roma integrációjáról is, Nyugat-Balkánon nemzedékek óta nagyon sok a munkanélküli roma család, sokszor kirekesztették a romákat, ezért igazi lehetőségük, lehetőségeket kell adni nekik a gazdaságban, hiszen nagyon hasznos munkaerők lehetnek. Gazdasági és beruházási tervünk, valamint a közös regionális piac segítségével átalakulhat ez a régió, modernebbé, zöldebbé, digitálisabbá válhat. A, meg kell tenni először az első lépéseket, hogy a 2020-as konnektivitási csomag megvalósuljon, fenntarthatóság, zöld energia, mint egy milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokat kap a térség az EU-tól. Most térni, térjünk rá Montenegro kérdésének megvitatására. Mind a 33 fejezettel kapcsolatban folyik a tárgyalás, hármat sikerült lezárni, a csatlakozási tárgyalást. Az új parlamentben egy nagyon széles körű pártokon átnyúló és széles társadalmi egyetértésre hagyatkozó konszenzusra kell majd jutni a reformprogramról. Hadd kezdjem a gazdasági válsággal, amelynek oka a COVID pandémia. Ez még nagyobb kihívását teszi a gazdaság átalakítását, és számunkra is nagyobb a kihívás, úgyhogy segítsünk Montenegrónak. A COVID válság keretében az ország a GDP-nek mintegy 20%-át veszítette el a becsléseink szerint. El, el megszűnt a turizmus gyakorlatilag, és emellett eh, az ország eladósodottsága is egyre riasztóbb. Nagyon eh, eh, jelentősen romlott a helyzet 2021-ig. Ez így marad. Mindenek előtt segítenünk kell, hogy a gazdaság újra erőre kaphasson és ezért mindenképpen szükséges volt először is a szükséghelyzetben az orvosi segítséget megadni, hogy le tudja küzdeni az ország a pandémiát, hiszen miután a turizmus a legfontosabb bevételi forrása a pont ezt sújtotta a legjobban. November 10-én költségvetési támogatásról egyeztünk meg. Az EU Montenegró számára 53 millió euró támogatást ítélt meg, és 60 milliót makrifinanszírozási támogatásként kap majd Montenegró, hogy le tudja küzdeni a járvány. Most érjünk rá a politikai kontextusra és az ezzel kapcsolatos kihívásokra. Egy átmeneti időszakban él Montenegró az augusztus 30-i választások után. Az összes politikai párt részt vett a választásokban, van a versenyben, rekord volt, magas volt a részvétel, 73,6% lakosságnak vett részt. A nemzetközi megfigyelők véleménye szerint, és az OECD parlamenti köz, közgyűlés véleménye szerint is átlátható módon hatékonyan bonyították le a választásokat. Soha korábbi nem látott változás következett be a kormányzó koalícióban. Ennek a fiatal országnak a történetében először fordult elő, hogy eh, nagyon eltérő nézetű pártok alkotnak koalíciót. Becsics úr a parlament eh, elnöke, amit üdvözölhetünk Jukanovics eh, elnök, Krivokapics eh, professzort eh, a legnagyobb nyertes koalíciót jelölte ki az utódjának. Krivokapics úr egy nagyon sokszínű koalíciót képvisel, és így alakít majd kormányt, jelen pillanatban is miközben mi itt beszélünk a legnagyobb ellenzéki pártok azonnal a választások után aláírtak egy közös nyilatkozatot, amelyben eh, nemzetközi elkötelezettségeket vállalták, elsősorban azt, hogy tovább követik az EU csatlakozási folyamatot, és törekednek a nato eh, és a NATO tagsággal kapcsolatban is eh, a pozitív politika megmarad. Ez nagyon jó alap ahhoz, hogy több reformmal folytathassanak, melyekhez minősített többségre van szükség a parlamentben. Az EU külpolitikáját tekintve már nagyon erőteljes pozitív üzeneteket kapott Montenegro az EU-tól. A technokrata kormány megválasztására ha sor kerül, akkor 12 miniszterből fog tormálni a kormány általában politikai előélet nélküli fiatal technokrata szakemberek lesznek a miniszterek. A parlamenti ciklusban szeptember másodikán volt az első szavazás. Az új kormány reformnak két fontos célkitűzése lesz. Az első a reformok elmélyítése, különösen a jogállamiság területén. A következő mérföldkő a 23-as és 24-es fejezet lezárása lesz. A COVID járvány leküzdése a legnagyobb feladat, ez talán az egész régióban Montenegrót sújtotta a legjobban. Jól működő közigazgatásra van szükség, és folytatni kell az előző évek fejlődését. Nagyon fontos az új adminisztráció számára az az üzenet, amelyet én mindig is kihangsúlyoztam, amikor Podgoricában jártam, múlt hónapban is, hogy az EU támogatja az országot. Az új kormány elkezdi a munkát, és nagyon világos kép van arról, hogy hogyan lépjen tovább. Az új parlamenttel is felveszek a kapcsolatot, és a szükséges reformokról folynak majd az egyeztetések. Nagyon elkötelezettek vagyunk, hogy a csatlakozási folyamat folytatódjon Montenegróval, és ugyanígy, hogy a Covid-járvány után sor kerüljön a gazdasági, társadalmi fejlődés visszhelyreállítására. Köszönöm. Thank you, Oliver Vahe. Köszönöm szépen a Várhelyi Olivér biztosnak a bevezető megjegyzését Montenegróval kapcsolatban, illetve a választások utáni helyzette kapcsolatban Montenegróban. Most eszmecserére kerül sor a bizottsággal ebben az országban a téma, utána pedig Szerbia lesz majd a téma. Először három percben adom meg a szót a Montenegróval foglalkozó delegáció elnökének, Vladimir Bircsik kollégánknak parancsoljon. Thank you very much, uh, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm David, remélem, hogy lehet látni és hallani is engem, mindenkit köszönteni szeretnék. Nagyon jó, hogy lehetőségünk van egy nyitott, őszinte vitára a Nyugat-Balkáról. Azt gondolom, hogy ez különösen fontos ezekben a nehéz időkben. Nagyon fontos, hogy partnereink felé szolidaritást mutassunk, megértést. Montenegro éllovas volt hosszú éveken keresztül az integrációs folyamatban, de Montenegro a járvány igen jelentős mértékben sújtotta, talán még jobban, mint a régió több országát. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy Montenegro európai perspektívájának jövője lehessen a segítségünkkel. Kitérnek a választásokra. Sajnálom azt, hogy augusztusban az Európai Parlament képviselője nem lehetett részt a, a, nem vetett részt a megfigyelésben, a helyszínen, a járvány miatt, és Örülök annak, hogy Montenegró és Montenegró polgárai nagyon jól megszervezték a választásokat a nehéz helyzet ellenére. A választási részvétel történelmi csúcsot ért el, és úgy döntöttek, demokratikus mondani, politikai változást szeretnének. Ez nagyon nagy hír, nem csak Montenegro számára, hanem egész Európa számára. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy mindez jó hír legyen Montenegro európai jövője számára, és ez lehetőség is felvetni aggájainkat, illetve kérdéseinket megfogalmazni. Szeretnék két kérdést feltenni a jelenlegő kihívásokra vonatkozóan. Nagyon örök annak, hogy ön a pénzügyi és gazdasági helyzettel kezdtem mondandóját. Valóban ez a helyzet nem túl jó. Mit tehetünk, és hogyan tudjuk a nemzeti, nemzetközi pénzügyi intézményeket mobilizálni? Az EU-s támogatáson kívül szükségük van más támogatásokra is, eh, ahhoz, hogy eh, túlélhessenek. Amit kockán forog, az az ország eh, megbízható, stabil politikai jövője, um, az Európa melletti, nyugat melletti um, haladása, tehát fontos, hogy ne késlekedjünk a támogatásban. Ez lehet ez lehetőséget biztosítana ugyanis a külső erőknek, hogy itt közbeavatkoztassanak, illetve közbeavatkoztassanak az ország Európa melletti fejlődésébe. Ami a járványügyi helyzetet illeti, hogyan tudjuk megosztani a saját forrásainkat ebben a helyzetben Montenegróval. Onnét kezdve, hogy például a vakcina is elérhető lesz. Van egy tervünk eh, arra nézve, hogy eh, saját forrásainkat szélesebb körben megosztjuk Montenegróval. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Bircsik eh, képviselő. Most az első körben lesz lehetőség eh, kérdéseket feltenni. A koordinátorok következnek először. A néppárt képviseletében eh, Deli Andornak adok először szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves David, kedves biztos úr. Amikor Montenegróról beszélünk, akkor, um, az, akkor azt gondolom, hogy nem hangsúlyozhatjuk eléggé azt, hogy Montenegró a bővítési folyamat egyik éllovasa, az egyetlen olyan ország, amely az összes nehézség és akadály ellenére, amelyeket az EU és a tanács elébük hárított, mégiscsak eredményre jutott a fejezeteket illetően politikai stabilitásra és pénzügyi támogatásra van azonban szükségük. Ami a politikai stabilitást illeti, örülök annak, hogy új kormány, kormány lép majd eh, hivatalba december másodikával, hogyha az Európai Parlament és a Néppárti frakció hajlandó eh, segíti az együttműködést a kollégákkal, a podgoricai parlamenti kollégákkal való együttműködést. További pont a gazdasági stabilitás, ahogy korábban már elhangzott, a GDP jelentős mértékben csökkent a járványnak köszönhetően. Az EU mindig is támogatta Montenegrót, ez világos és nyilvánvaló. Mit tehetünk még? Hogyan tudjuk a jelenlegi keretet bővíteni a pénzügyi segítségnyújtás érdekében. A pragmatikusabb módon közelítjük meg mindezt, nem egy nagy országról van szó, egy kis ország ez, éppen ezért a plusz teher, ami az EU-ra hárulna, um, úgymond kezelhető lenne, és várom már biztos úr véleményét ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen, Andor, a szocialisták képviseletében.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 Kedves biztos úr, kedves elnök úr, egy kérdést szeretnék feltenni. Figyelemmel eh, követtük a montenegrói választásokat, és eh, ezek a választások polarizáltak voltak. Az ortodox egyház eh, kitüntetett szerepet kapott mindebben, és azt is láttuk, hogy a nemzeti nacionalista érvek egyre erősödtek. Ez egy olyan tendencia, amelyet néhány országban látunk, Montenegro szomszédos országaiban, Bulgáriában és más nyugat-balkáni országban is. A kormány összetételét majd meglátjuk. Lehet, hogy kevesebb kisebbség képviseli majd, képviselteti majd magát, mint ahogy ez az elmúlt évtizedekben eh, érzékelhető volt. A nacionalizmus nagyon veszélyes méreg a térségben. Meg szeretném kérdezni azt, hogy, a, hogy Montenegro és a bizottság ugyan kezeli Montenegrót a bilateralizmus eh, jegyében a csatlakozási tárgyalások, mi a kiinduló pont, hogyan eh, próbálnak felépni a nacionalista erők ellen. második pont, Tudjuk azt, hogy Montenegro megnyitotta az összes fejezetet, de nem fejezte be az összeset. Nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Mit tehetünk eh, annak érdekében, hogy eh, az új kormányt hogyan tudjuk bátorítani a reform folyamat felgyorsítására, tehát nem csak az a fontos, hogy megnyitották a fejezeteket, hanem a megfelelő reformokat is végre kell hajtani. Köszönöm szépen Andreas Schieder megjegyzéseit. A Rinyú képviseletében Inán Kucsuk alkoordinátornak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a kollégák itt vannak, és a biztos úr, köszönjük szépen, hogy ön időt eh, szakított ránk. Azt gondolom, hogy nagyon időszerű ez a vita. Én egyetértek a kollégákkal, akik elmondták azt, hogy nehéz idők várnak ránk, amikor a járványról beszélünk, és a gazdasági és politikai folyamatok tükrében is a montenegrói polgárok éltek demokratikus jogokkal, és új kormányt választottak. Ez egy legitimet, legitim választás eredményeként született meg. Demokratikus módon történt a szavazás. Együttműködési megállapodást kötöttek uh, a különböző politikai erők, nagyon fontos szakaszában jár Montenegro az EU-s csatlakozásnak, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az új kormány felgyorsítsa a politikai és gazdasági reformokat az elkövetkezendő hónapokban. Ez a, az időszak nagyon nehéz az ország számára. 40%-kal csökkent a e, GDP 2020-ban a járvány miatt. Vajon uh, felgyorsul-e Montenegro csatlakozása az EU-hoz a járvány uh, helyzetben, vagy épp az ellenkezője lesz uh, majd ennek igaz? Második kérdésem, hogyan látja ön a kapcsolatot Szerbia és Montenegró között? Itt voltak hullámvölgyek, és nem voltak mindig könnyűek ezek a kapcsolatok. Elnézést, hogy ilyen őszinte vagyok, de szeretnék egy horizontális kérdést feltenni. Potenciális vétó, hát Észak-Macedóniával kapcsolatban a bolgár vétó milyen mértékben lehet hatással Montenegróra? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Köszönöm szépen, Ilán Kucsák. Dominik Bilde az ID képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr Írásbe kérdést intéztem önhez. Egy autópályaépítéssel kapcsolatban 800 millió euróból épül ez, katasztrofális következményei vannak ennek, és az államháztartásra is nagyon súlyos terheket ró. 98 százalékban nem fenntartható ez a projekt, és Kína is implikált az egyetlen szénerőmű megújításában. Elhangzott az, hogy ez az átalakítás, megújítás csökkenti a kibocsátást, erről tettek ígéretet az érintettek. Ami Kína szerepét életi nincs mindez ellentmondásban az európai csatlakozással. Például a adósság jelentős államháztartásban hiány miatt. Kína támogatja a szénerőműveket a Nyugat-Balkánon, és a személyes szabadságjogok terén mi a helyzet? Úgy érzem, hogy ezek is csökkentek a járványügyi helyzet alatt. Az ortodox eh, egyház egyik tagját eh, Um, házi őrizetbe helyezték, azért, mert egy fontos uh, egyhez ünnepet ünnepelt meg. Azt gondolom, hogy teljes mértékben eltúlzott. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen. Következő felszólaló a zöldek nevében Thomas Weitz lesz. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak is még egyszer a munkáját, néhány nagyon konkrét kérdésem lenne. A kijelölt miniszterelnök igen aktív, és megpróbálja a parlamenti többséget összekovácsolni. Hogyan látja ön a helyzetet? Vajon tényleg az EU-s és a NATO csatlakozás útján kíván-e maradni, mert a nyilatkozatok szintjén ez ugyan így van, de az ön személyes véleményére is kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, és arra, hogy hogyan látja ön az ő ö, hozzáállását a kisebbségekhez, hiszen itt vannak kisebb pártok is, vagy kisebbségi pártok, akik lehet, hogy csatlakozni fognak a kormányhoz, de egyáltalán nem biztos. Az is lehet, hogy miniszterelnök helyettest fognak adni, vagy esetleg a Védelmi Minisztériumot kapják meg a NATO csatlakozás témájában. Hogyan látja ön mindezt? És azt, hogy hogyan lehet kiépíteni a külügyminisztériumi kapcsolatokat. A következő kérdésem az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokhoz vezet át. Vajon ez a külügyminisztériumból nézve hogyan értékelhető, és hogy vajon a civil társadalom vagy a civil szervezetek hogyan értékelik ugyanezt. A kisebbségeket bevonják -e ebbe a folyamatba, nem csak a biztonsági szektorban, hanem más területeken is. Ugye itt van egy olyan koalíció, amely alapvetően Európa párti, nem tudom, hogy ők kapják a, meg, a megfelelő minisztériumokat, és hogy az ön véleménye szerint számomra annyira nem fontos a nyugati elkötelezettsége, de ugyanakkor az Európai Uniós biztonsági együttműködés szempontjából mégiscsak annak mondható. Ugye az egyik miniszter jelölt már visszavonta jelöltségét, mert fél a belügyminisztériumi poszttól, mert a magas szintű korrupció elleni harcot, illetve a szervezet bűnözés elleni harcot jelentené mindez, ami pedig ugye nagyon nagy problémát jelent ebben az országban. Nem tudom, hogy őt hogyan tudjuk támogatni abban, hogy ezt a munkát, ezt a posztot elvállalja, és végül, de nem utolsó sorban engem az is érdekelne, hogy Jukárovics és mások hogyan működnek együtt a többséggel, az én véleményem szerint ők megfelelőképpen demokrat, demokratikus játékszabályoknak megfelelően viselkednek, de nem tudom, hogy ezt a nézetemet ön osztja-e. Köszönöm szépen. Köszönöm Thomas Weitznak. Az ICR e nevében következik Harman Tercs. On that. Azt mondják nekem, hogy Tercs urat nem tudjuk kapcsolni. Úgy tűnik, hogy mások most nem kérik a szót, a GUE részéről senki. A függetlenek nevében Fábio Castaldónak tudom megadni a szót most. Thank you very much, dear chair. Köszönöm szépen, kedves biztos, kedves elnök úr, ez egy rendkívül fontos pillanat Montenegró életében. Az augusztus 30-ai választások után döntő fontosságú változásokra számíthatunk, a bővítés szempontjából is nagyon fontos. Én egyébként részt vettem a választási megfigyelő misszió munkájában az elnökválasztás során, és azóta ennek az országnak a sorsát nagyon közelről nyomon követem. De itt valóban egy hatalmi váltásra kerül sor, Ugyanakkor nagyon nagyok a kihívások, mind a gazdaság területén, mind pedig az egészségügyben. Vladko Krivokabics esetében a miniszterek kabinetjének elfogadása kérdéses. Engem az érdekelne, hogy a legutolsó tárgyalások hogyan néznek ki, és a kisebbségi pártok nem voltak hajlandóak belépni a kormányzásba, most viszont más a helyzet, egészen 1998 óta ez egy különlegesnek mondható helyzet. Úgy tűnik, hogy most tulajdonképpen az első olyan miniszterelnökről beszélhetnénk, aki teljes mértékben kivonja magát a kisebbségek véleményé, véleménye alól, illetve ezeknek a pártoknak a befolyása alól. Vajon ön úgy gondolja-e, hogy még mindig van rá lehetőség, hogy a kisebbségek mégiscsak részt vesznek ebben a munkában? Vajon ezzel kapcsolatban voltak-e érdemi tárgyalások? És mit kíván ön tenni a tárgyalások során az európai csatlakozáshoz kapcsolódó fejezetek lezárásának tekintetében, vajon ön úgy gondolja-e, hogy meg lesz-e a többség a parlamenti vezető pártok mögött. Aztán itt van még a vallásszabadság kérdése. Még a korábbi miniszterelnök alatt kialakult egy rend, egy rendszer, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban ön vár-e változásokat, és vajon az új kormány mit kíván tenni ön szerint a vallásszabadságra vonatkozó jogszabályjal. Ez a fajta politikai adok-kapok nem fogja ön szerint lelassítani a csatlakozási tárgyalásokat, és engem az is érdekelne, hogy a magunk részéről meg tudunk-e mindent tenni annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az interferencia harmadik országok részéről, a Nyugati-Balkán területén ez nagyon nagy kockázatot jelent ugyanis, és az is, hogy konkrétan az EU marginalizálódik. Köszönöm. Thank you, Massimo. Köszönöm, Massimo. Helmut Törcs még, mégis itt van most. Yes, hello. Igen, jó napot kívánok, és köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni, nagyon szépen köszönöm. Gyakorlatilag nagyon is meg vagyunk elégedve a montenegrói választásokkal, azzal kapcsolatban, hogy a választások nyugodt körülmények között folytak le, és hogy tulajdonképpen majd meglátjuk azt, hogy ez a változás merre visz el bennünket. Ugyanakkor azért vannak aggályok is azért, mert a pénzügyi és a gazdasági válság nagyon hamar drámai helyzetet fog eredményezni, és vannak olyan országok, akik interferálni akarnak. Ez teljesen világosan látszik. Be akarnak avatkozni Montenegró belügyeibe, és gyakorlatilag a Balkán területén, a nyugati Balkán területén azért mindig is aggasztó az, hogy az instabilitás felüti a fejét milyen intézkedéseket kívánunk bevezetni annak érdekében, hogy Montenegrót minél hamarabb kisegítsük, hogy ezek a fajta külső leginkább Kínából, Oroszországból vagy Törökországból érkező csábítások ne érjék el azt a hatást, amelyet egyébként, amelyre van esély, hogy elérhetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm Herman Tercsnek. Most akkor a Montenegró témával foglalkozó jelentéstevőnek adom meg a szót, Picula úrnak. Thank you, David. Köszönöm szépen, David. Borzalmas háttérzaj hallható, gyakorlatilag érthetetlen a felszólalás. There is unique. We are witnessing the first transition of power in 30 years az elmúlt időszakhoz képest nagy változások tapasztalhatók. Az új kormány a politikai intézményrendszer érettségi szintjéről tesz tanúbizonságot, tehát ez tulajdonképpen a jogállamiságnak állít, tehát hogy azt bizonyítja. Jó lenne, hogyha ezt a fajta pozitív attitűdöt tudnánk követni, a következő kormányváltások során is, ugyanakkor az új kormánytól azt is várjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokban haladást mutassanak fel, mert az emberek, az ott élő állampolgárok 70%-a támogatja az EU csatlakozást. Nagyon nagy a vallási dimenzió, még az új kormányban is, ez pedig azt mutatja, hogy a muszlim kisebbségek és más kisebbségek esetében is nehéz a helyzet. Ön hogyan látja ezt, hogyan értékeli a vallási eh, sokszínűség helyzetét? És eh, a megvalósítás terén hogyan gondolja, hogy a leghatékonyabban el tudunk eh, járni, hiszen a hét prioritás közül ezek mind egyforma fontosságúak, egyfajta platformként kell kezelni ezeket a kérdéseket, mert ezek gyakorlatilag az élet összes területére kiterjednek. A kérdésem a következő lenne, mi az ütemterv a montenegrói csatlakozási tárgyalások tekintetében, és vajon a kormány tette azzal kapcsolatban bármiféle szándéknyilatkozatot, hogy hogyan kívánja lefolytatni ezeket a tárgyalásokat. Tavaly miután ön felvette a portfólióját, azt mondta, hogy gyakorlatilag az ön mandátumának végére, tehát 2024 végére Montenegró készen fog állni a csatlakozáshoz. Ez továbbra is realista célnak tekinti? Köszönöm. Thank you, Tonino Pizzula. Can we turn him? Yeah. Le tudjuk kapcsolni? Köszönjük szépen, mondja az elnök. Kedves kollégák, nagyon kevés az időnk. A következő napi rendi pontunk Szerbiára vonatkozik. Ez 3-4-6-kor kezdődik, úgyhogy azt javaslom, hogy itt most egy rövid öm, szünetet tartsunk, adjuk vissza a szót a biztosnak, mert nem fogunk tudni második kört tartani, ezért elnézést kérek, úgyhogy Olivérnek megadom a szót, és kérlek téged arra, hogy minél több felvetett kérdésre próbálj meg választani. Köszönöm. Remélem, hogy hallanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is engedjék meg, hogy nagyon röviden az összes kérdésről egyenként válaszolni tudjak ezekre. Valimir Bircsékkel egyetértek azzal kapcsolatban, hogy nagyon jól szervezettek voltak a választások, és ez egy jó alapot jelent a jövőbeli tárgyalások, kapcsolatok szempontjából, és ez mindenképpen a politika megújulására vonatkozólag is egy pozitív jelzés. A gazdasági és pénzügyi helyzet valóban nagyon nehéz, és tulajdonképpen minden támogatást, amit meg tudunk adni ennek az országnak, azt megkívánjuk adni. Szeretnénk megoldást találni a problémákra a nemzetközi pénzügyi intézetekkel együtt, amennyiben szükséges lesz további támogatásokat szeretnénk ennek az országnak adni. Ugyanakkor a pénzügyi helyzetről várjuk az új kormány tájékoztatását is, tehát amint munkába kezdenek, pontosan látni fogjuk, hogy milyen a helyzet. Ami pedig a COVID válságot illeti, úgy tűnik, hogy ebben a régióban nem csak ennek az országnak a kapcsán merül fel a kérdés, hanem az összes nyugat-balkáni ország kapcsán támogatásokra szorulnak ezek az országok. És gyakorlatilag a tagállamok is várják eh, ezt a fajta támogatást. Persze megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani azokat a további összegeket, amelyek eh, esetleg eh, kisegítenék az országot. Tehát nagyon sokat próbálunk tenni ennek érdekében a többi érintett kormányjal együtt. amennyiben további támogatásokra van szükség, meg fogjuk tenni azokat is. Ami a kisebbségeket illeti, valóban most először meg kell vizsgálnunk nagyon közelről a helyzetet. Ezt azért is mondom, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig is egyfajta stabilizáló erőt jelentett az ország politikai életében, az, hogy a kormányban részt vettek a kisebbségek. Ugyanakkor nem a mi feladatunk az, hogy a kormány többség kialakításába beavatkozzunk. Ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, de ugyanakkor nyomon követjük a helyzetet, megvizsgáljuk azt, hogy a koalíciós partnerek között hogyan folynak a tárgyalások. Az országon nagyon sok minden múlik. Mi világosan elmondtuk azt is, hogy számunkra mik a prioritások, és hogy hogyan lehet a csatlakozási tárgyalások szempontjából is eljárni. Mely fejezeteket lehet lezárni? Hát itt főként a jogállamisági fejezetre gondolok. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a tagállamaink is támogassanak bennünket a tárgyalások során. Ezen felül technikai jellegű fejezetek lezárása is fontos ebből a szempontból. Nagyon sok területen gyorsan haladunk, de természetesen nagyon sok minden múlik a montenegrói kormányon is, és a kormányalakításon magán. Ami a Szerbiával való a kapcsolatokat illeti, ennek kapcsán elmondhatom azt, hogy a kapcsolatok kevésbé terheltek, úgyhogy ez is egy pozitív jelzés. Szerbia és Montenegró is, és más régióbeli országok is részt vesznek eh, a regionális piacok kialakításába, ez biztos, hogy hozzájárul a helyzet javulásához. De hát eh, a bolgár vétó is eh, nehézségeket okozhat. Természetesen Bulgária és Macedónia kapcsán is sokat dolgoztunk, és sikerült is a megállapodást tető alá hozni. Úgyhogy reméljük, hogy ezen a területen is sikeresek leszünk, és még talán idén sikerül ezt a kérdést megoldani. Ami Bilde képviselőt illeti, a pénzügyi és gazdasági nehézségek vonatkozóak teljes mértékben egyetértek önnel. Valóban ezek a projektek a makrogazdasági helyzet szempontjából is fontosak. Ez egyébként nagy kérdés volt a választási kampány során is, illetve az új koalíciós tárgyalásokban is fontos szerepet kap. Megvizsgáljuk azt, hogy az új kormány hogyan kívánja ezt a kérdést megközelíteni, és hát természetesen azt is látjuk, hogy a többség igen nagy része kapcsolódik, kötődik ehhez a programhoz. Ugyanakkor mi is várjuk a fejleményeket, ilyenfajta projektek a gazdasági újjáépítéshez, növekedési pályára álláshoz elengedhetetlenek. Éppen úgy, mint az autópálya és vasúti összeköttetések a régió más területeivel. Ezen kívül azt is el kell mondanunk, hogy várjuk a beruházásokat, és meg is vizsgáljuk ezeket, főként a szénbányászatra gondolok, ezekben az országokban megpróbáljuk elérni azt, hogy a földgáz fűtésre, vagy másfajta energias, vagy széndiokszid szempontjából semleges módozatokra, energiatermelésre álljanak át. Az új kormányt reméljük, hogy meg fogjuk tudni győzni, az első kontaktusaim alapján én azt gondolom, hogy ezen a területen minden bizonyal nyitottságot fogunk tapasztalni, de hát majd el kell magyarázzák azt, hogy mit kívánok tenni ezen a területen. Vallásszabadság. Nagyon sokan felvetették ezt a kérdést. És A számunkra az egyik legfontosabb az, hogy minden vallást szabadon lehessen gyakorolni az országban, és minden érintett félnek részt kell vennie a vallásszabadsággal kapcsolatos tárgyalásokban, és ezt teljes nyitottsággal és együttműködésben kell elképzelni. Ezért is gondolom azt, és remélem, hogy ezt a kérdést lassan lezárhatjuk, tehát ez most már nem egy ellentmondásos, hanem egy a társadalmi megbékélésen alapuló kérdésnek tekinthetjük. Amikor Podgoricában jártam, a gazdasági program beindítását követően az a lehetőségem nyílt, hogy leüljek vacsorázni az érintett vezetőkkel, nagyon hosszasan beszélgettünk, és a vezetők biztosítottak engem arról, hogy az európai elkötelezettség útján állnak, illetve hogy a NATO csatlakozás is nagyon fontos számukra, ez számunkra is nagyon fontos téma, és azt is gondolom, hogy azóta nem volt változás ezen a területen, Ezen kívül pedig lehet, hogy a többi nagyon részletes kérdésre nem fogok tudni választ adni a kormányalakítással kapcsolatban. Én magam nem tudom és nem tudhatom azt, hogy a kormány hogyan fogja kezelni az EU csatlakozási tárgyalásokat. Ami világos viszont az az, hogy nagyon is prominens témává kell lenni ennek, az, ennek a kérdésnek, és azt is jelenti egyben, hogy horizontális kérdésként kell kezelni a belpolitikai kérdések között. Szerintem ez mindenképpen egy jó jelzés lenne egyébként, és az is jó jel lenne, hogyha egy miniszterelnök helyettes is foglalkozna ezzel a témával, erre egyébként a régióban máshol van példa is. Számunkra kulcsfontosságú az, hogy egy horizontális kérdésről van szó, és a kormánynak figyelembe kell mindezt vennie, mindahányszor az Európai Uniós csatlakozási téren bármiféle kérdés merül fel. Ami a elnököt illeti, azt hiszem, hogy a megválasztott elnök mindenképpen stabilizáló erő, és készen is áll ez a személy arra, hogy ezt a szerepet betöltse. Egyébként én személyesen is beszéltem vele. Számomra világosan kiderült az, hogy átalakulást szeretne az országban látni, és az új kormány is ebbe az irányba dolgozik. Ezen felül Castaldo úr kérdéseivel kapcsolatban. A kisebbségi kérdések merültek fel, illetve megint csak a vallásszabadság, illetve az, hogy hogyan képes az Európai Unió ö, nagyobb hatást gyakorolni. Természetesen az európai csatlakozás szempontjából minden eszköz a kezünkben áll arra vonatkozólag, hogy pozitív agendát teremtsünk Podgoricában és a régió más területein, területein is. Ez a fajta pozitív hatás akkor fog működni, és egyébként működni fog, hogyha mindenki részt vesz az érintett felek között, és mindenki számára előnyös lesz ez a fajta együttműködés. És egyébként mi is így próbáljuk megközelíteni a kérdést. Tercs úrnak azt válaszolnám, hogy harmadik felek beavatkozásával kapcsolatban mit tudunk tenni? Nos, hát az én véleményem szerint ez egy olyan régió, amely rendkívül közel áll hozzánk, úgyhogy mindenki másnak azért nehezebb a helyzete, nem tudnak mások EU-s csatlakozással kecsegtetni. Mi egy fontos partner vagyunk, de ugyanakkor meg is kell felelnünk ezeknek a kihívásoknak. Tehát a bizottság számára is ez egy fontos prioritás, és ezért is van az, hogy nem csak gazdaságilag, hanem politikai értelemben is rendkívül sokat befektetünk ebbe a régióba. Ez nagyon vizibilis kell maradjon, és a jövőben is ezen az úton fogunk haladni, az elkötelezettségünket kell bizonyítanunk, és ténylegesen le kell tennünk valamit az asztalra ebben a régióban. Picula úrnak azt mondom, hogy csak a hetedik prioritás az EU csatlakozás. Nos, hát én azt gondolom, a tárgyalásaim során kiderült az is számomra, hogy egy nagyon érzékeny helyzetben van az ország, főként a pandémia miatt, úgyhogy most talán nem ez a legfontosabb prioritás. Ugyanakkor az első hivatalos tárgyalás sorozat az új miniszterelnökkel itt Brüsszelben kerül majd megrendezésre. Ez mindenképpen egy fontos jelzés lenne, ha ez sikerülne megvalósítani. Na most, hogy milyen módszertant akarunk alkalmazni a bővítés során Montenegróval kapcsolatban, Nos, hát elképzelhető az, hogy politikai értelemben is közösen kell kezelnünk bizonyos kérdéseket, hogy gyorsan haladjunk. Főként akkor, hogyha a montenegrói oldalon konkrétumokat látunk. A kinevezett miniszterelnök egyébként megerősítette azt, hogy hajlandóak fellépni ebben a tekintetben, hogy a munka gyorsabban folyjon, és az új módszertan mindenképpen egy jó keretet ad majd mindennek. Köszönöm szépen, és itt lezárom a felszólalásomat. Commissioner. Köszönöm, biztos úr, és köszönöm, hogy ennyire pontosan betartotta az időt, 3.4.60 pontosan, és most lezárhatjuk a montenegrói téma sajnos nem tudok másnak szót adni, mert tovább kell lépnünk, Szerbia a következő pont. Fél hétkor, ma pontosan le kell zárnunk az ülést. 11. napi rendi pontunkra térjünk rá, ezek után nagyon rövid leszek, biztos úr. Szerbiai helyzetet szeretnénk most megvitatni. Valamennyien nyomon követik a választásokat június 21-én és a COVID járvány ellenére lezajlottak a választások, kevesebben vettek részt, mint korábbi eh, választásokon. A hatalma lévő koalíció nagy többséget kapott, eh, nagy sajnálatunkra sok eh, ellenzéki párt úgy döntött, hogy bolykottálják a választásokat. Üdvözöljük eh, azt, hogy az eh, új kormány is kinyilvánította prioritás számára az EU integráció, de úgy tűnik, hogy eh, rövidebb lesz a mandátum ennek a kormánynak, hiszen Vucic elnök bejelentette, hogy új parlamenti választásokat akar tartani 2022. április 3-án. A, az EP kezdeményezésére a pártok közé párbeszéd elindult, még a parlamenti választások előtt, és bízunk abban, hogy az új kormány alatt is folytatódhat majd ez a párbeszéd. Abban is bízunk, hogy a szerb hatóságok továbbra is konstruktívak lesznek, és megszülethet egy átfogó és jogilag kötelező megállapodás Kontenegróval. Ugyanúgy, mint Montenegro esetében, Szerbiáról is elkészíti a szakbizottság a 2019-2020-as jelentést. Ezt az AFET tagjaimra is kapták ma délután. Biztos úr, kérem akkor, hogy kb. 10 percben számoljon be a szerbiai helyzetről. Köszönöm, elnök úr. Akkor rátérnék Szerbiára. Ahogyan az előző vita során is elhangzott, a Nyugat-Balkán prioritás az Önök szakbizottsága számára. A múlt heti szófiai csúcs találkozó is azt igazolta, hogy az EU jelenti a jövőt az egész régió számára. És stratégiai érdekünk, hogy ez a régió csatlakozzon minél hamarabb az EU-hoz. Szerbiának kulcs szerepe van mint ebben. Nem csak eh, az eh, régióban Szerbia az EU eh, e legfontosabb kereskedelmi partnere, mint egy 65%-a kereskedelemnek érintett, és emellett az EU a legnagyobb pénzügyi támogatója és a legnagyobb beruházója is Szerbiának. Egy világos csatlakozási perspektívája van Szerbiának, 16 tárgyalási fejezet nyílt már meg, kettőt ideiglenesen lezártak. Úgy érzem, hogy Szerbiának egyedülálló érdeke az, hogy bemutassa, demonstrálja a régió számára, hogy jó úton halad az EU csatlakozás felé. Hanna Berenovics a szerb parlamentben nagy megerősítést kapott, mindenök. Az új kabinetnek 24 tagja van, 11 nő, három új miniszteri posztot hoztak létre, ezekkel az egyik az emberi jogokkal és a társadalommal folytatott párbeszéd portfólió. Az új kormány az EU csatlakozás kapcsán reformokat indított el, Koszovóval a megállapodás mindenképpen prioritás, rögtön a járványa a szembeni küzdelem után. A szerb emberek mindennapi életét fontos lenne javítani. Remélem, hogy a kormány határozottan mindent elkövet majd a prioritásainak megvalósításáért, és ebben az EU támogatását élvezi. Az, az új kormány egy reformkormány lesz reményénk szerint. A COVID-19 járvány kitörése óta 15 millió eurós a támogatást kapott Szerbia azonnal, orvosi berendezések beszerzésére, valamint hogy a különösen kiszolgáltatott csoportoknak támogatást tudjon adni, illetve hogy csökkenjen a orvosokra, nővérekre nehezedő nyomás rövid, középtávú szükségletek kielégítését fel kell mérni, mire van szüksége a gazdaság helyreállításához. A KKV-k fontos, hogy támogatást kapjanak, és ugyanígy a turizmus ágazat, amely nagyon megszenvedte a válságot, és a legkevésbé fejlett régiókat is támogatni kell. Hosszú távon az egész régió társadalmi, gazdasági felrendülése és az EU-hoz való közelítése a konvergencia a cél. Szerbia ki kell, tudja használni stratégiai fekvését Európában, nagyobb növekedése, több munkahelyre van szükség, nagy kör- környezeti programokra, városi, városban élőkök és a vidéken élők számára egyaránt. A beruházások és a gazdasági növekedés a Nyugat-Balkánon csak akkor lesz lehetséges, hogyha alapvető reformokat elkötelezetten megvalósítják, hogy az ilyen gazdasági reformok mellett a jogállami helyzetét is javítani kell, a reformok létfontosságúak nem csak az EU-hoz való csatlakozás szempontjából, hanem a beruházók is ezt elvárják. Egy nagyon részletes anyag is készült arról, hogy mi a jelenlegi helyzet és milyen lépéseket kell még megtenni. Nagyon fontos az is, hogy a gazdasági és beruházási terv megvalósuljon, ez mindenképpen sikeres kell, hogy legyen. Amikor ellátogattam az országba, arra biztattam a szerb kormányt, hogy a bizottság jelentését valósítsák meg. A válság előtt egyébként Szerbia nagyon jól teljesített, jó volt a gazdasági növekedés. Úgy tűnik, hogy Szerbia az az ország, amelyet a legkevésbé érintett, amelynek a gazdaságát legkevésbé érintette a pandémia. Egy pénzügyi csomagot állított össze a kormány, és ezzel enyhítették a negatív hatásokat jelentős mértékben. De Természetesen azért visszaesett a termelékenység, a foglalkoztatás, és a, viszont az ország azért a régióban jobban állja a sorat a válságban, mint a többi ország. Természetesen egy őszinte párbeszédot követelünk a teljes politikai spektrumban, és reméljük, ami az új parlamentet illeti, nagyon gyorsan tud lépni majd együtt a kormányjal az EU integráció kapcsán a reformokat minél gyorsabban véghez fogják vinni. Továbbra is nagyon konstruktívak vagyunk, ami a az együttműködést illeti. Ennek e, rendkívül nagy e, jelentősége, ez kiderült múlt héten Szofiában is. Ez a, közös, ez a regionális közös piac, és ennek az e, jóváhagyása ez nagyon fontos lépés Szerbia számára is. Ez jó a gazdaságnak, az embereknek, a versenyképességnek, és a Nyugat-Balkán ezzel egy nagyon vonzó befektetési beruházási központtá is válik többi reform reméljük, hogy lehetővé teszi újabb fejezetek megnyitását a csatlakozási tárgyalásokon, és hát ugye erre már elég régóta várunk. Szeretném megköszönni a háznak, önöknek a támogatást, és örömmel várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen Várhelyi Olivérnek hogy beszámolt nekünk a saját szemszögéből, hogy látja a jelenlegi helyzetet Szerbiában. A Szerbiához fűződő kapcsolataink delegációjának a vezetője, Tánya Fája nem tud itt lenni sajnos, ezért az LPP e képviselőjének, Zsergen Zofkónak adom meg a szót először. 2022. április 3-án lesznek megint választások, ezért csak másfél évig maradt hatalmon a jelenlegi kormány. Az Európában képzelé jövőjét Szerbia. Mik a garanciák eh, erre? Ez az első kérdésem. A második kérdésem. Az európai integrációs folyamat eh, részeként a közös és biztonsági politikához való közeledést nem szabad alábecsülni. Szerbia tudja, hogy az ország csak eh, hát közepesen van erre felkészülve. A jelentés értelmében a mintegy 60 százalékban felel meg a, a biztonság és védelmi politika követelményeinek az ország. Az, ebben az Európai Unióban szükség van arra, hogy a közös biztonságunkat védjük és tiszteletben tartsuk. Köszönöm Zsiliana Zofkónak ezt a rövid hozzászólást. Az SZND képviseletében Picula kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Konkrétan rögtön rátérek arra, hogy mennyire komolyan aggódunk a szerbiai helyzet miatt. Nagyon aggasztó tendenciákat látunk, visszaesést a demokratikus eh, elszámoltathatóságban nincs ellenzéki ellenőrzés a parlamentben, ami a jogállamiságot, a média szabadságát életi, ott is rossz a helyzet, és erősödik az Európa szkepticizmus. Kevés előrehaladás történt, a, és itt megszakad a kapcsolat. Tonino, sajnos megszakadt a kapcsolat. Nem látunk, nem hallunk téged. Most igen. jogosan elmondhatjuk, hogy igen, az ellenzék bolykotálta a választásokat. Mi, mint frakció, mindig bátorítottuk mindenkit arra, hogy vegyen részt a parlamenti munkában. De eh, ha összehasonlítjuk az előző választások előtti időszakkal akkor látjuk, hogy az SND által vezetett ellenzék őket nem vonták be semmilyen munkába a parlamentben. Észak-Macedóniában még rosszabb a helyzet. Az ellenzék által javasolt időpontot viszont ott elfogadta a kormány. A szerbiai helenzékkel kapcsolatos számos beszámoló szerint nem folytatódott a korábbi parlamenti munka, és ön mit gondol arról, hogy most a választások után eh, gyakorlatilag ellenzék nélkül, ellenzéki kontroll nélkül eh, hogyan működhet majd ez a kormány? Júliusban 37 eh, NGO-t és 28 eh, más eh, civil szervezetet gyanúsított meg potenciálisan terrorizmussal vagy pénzmosással. Ezek mind kormánykritikus szervezetek voltak. Az ENSZ a közelmúltban magyarázatot kért erre a lépésre. Biztos úr, köszönöm, hogyha ezekre a kérdésekre válaszol. Thank you, Tonino. And now we move. Köszönöm szépen. És Ilán Kucsik a következő hozzászóló. Chair, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Rövid leszek az idő hiánya miatt. Biztos úr bemutatta a Szerbiával kapcsolatos éves jelentést a beruházási tervvel együtt. Az általános értékelés értelmében Szerbia előrelépéseket tett a gazdaságban, viszont ami a politikai kritériumokat illeti, nem nagyon jeleskednek. Hát az igazságszolgáltatás, sajtószabadság területén vannak hiányosságok, illetve a korrupció elleni küzdelemben is az elmúlt év októberében ön azt mondta, hogy Szerbia az év végéig eh, a nyolcas számú fejezetet megnyithatja a versenypolitikáról. Milyen esélyek mutatkoznak arra nézve, hogy a tagországok támogatni fogják egy új fejezet megnyitását? Köszönöm az elnök illeti a járványügyben, márciusban és áprilisban. Köszönöm. Thank you, Ilan. Köszönöm, Ilán. Az ID képviseletében Cseri Mariannak adom meg a szót. Cseri Marianninak parancsoljon. Mariani úr nincs becsatlakozva. Julie Lechanteux, ön itt van velünk? Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. szerb név, Franciaország történelmi barátja, és a eltökéltségeit mindig is nagyra értékeltük, az első és második világháborúban is. A belga pristinai párbeszédet térnek vissza, anélkül, hogy nem, ezt, itt nem sikerült eh, megoldani, nem is sikerült megoldani a koszovói szervek kérdését. Független eh, országként szeretnék eh, elismertetni Koszovót, a történelmi valási háttér eh, az unióhoz való csatlakozás előfeltétele. Hogyan kérjük eh, Szerbiától azt, hogy ismerje el Koszovót, úgy, hogy az Európai Unió még mindig öt tagország, a Spanyolország, eh, Ciprus, Görögország, Románia és Szlovákia még mindig nem ismerik el Koszovót önálló országként. Az elnököt az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény alatt jelenleg börtönben tartják fogva. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen, Lesentő asszony. Most a zöldekkel képviselőjének, Viola von Kramon Taubaldelnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék néhány eh, kérdést eh, feltenni, ami a demokrácia állapotának visszaesését illeti Szerbiában. Szeretnének-e a monitoring jelentésben új terminológiát bevezetni, mivel nem csak, hogy nincs előrelépés, hanem a demokrácia állapotát tekintve visszalépés érzékelhető, és eh, kimondhatjuk el, hogy a bővítési stratégia az Európai Uniót olyan pozícióba helyezi, aki az erőket megtarthatja. Az Európai Uniót hogyan tudjuk megakadályozni abban, hogy tényeket, gyakorlatokat, érveket relativizáljon, amely Szerbiát egy autoritárius hatalom felé mozdítja el. Nagyon fontos, hogy demokratikus kormányzást alakítsanak ki a tagjelölt országot, és van egy terve arra nézve, hogy Szerbiában a negatív tendenciát hogyan szeretnék visszafordítani. Az albánok passziválása úgymond Szerbiában 4000 szerb polgár, albán hátterű polgár, őket törölték Szíriában a polgári jegyzékből, és a bizottság mit tesz eh, ezzel kapcsolatban, mit tervez tenni ezzel kapcsolatban? Köszönöm, Viola. Eh, Herman Tercs úr parancsoljon. Yes, hello. Yes, thank you very much. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr Ami a visszaesést illeti, úgy tűnik, hogy mindenki aggódik, és erről mindenki beszél is. Van a kormányhoz új kapcsolódás. Láttak-e pozitív reakciót ezekre a félelmekre, amelyeket megfogalmaztunk, és amelyeket ön is megfogalmazott? Tudná szólni néhány szót Belgrád reakciójáról? Az Európai Unióban megfogalmazott tagályokkal kapcsolatban, ami Oroszország és Kína pozíciójának erősödését illeti a teljes nyugat-balkáni térségben. Köszönöm szépen! Muchas gracias, Köszönöm szépen a GUE frakció képviseletében Emmanuel Morel kapszolt. Itt van, velünk parancsoljon öné a szó. Mr. Morel, we are going to refresh your page to solve the problem with your sound. Monsieur Morel, we can not... Morel úr, sajnos, sajnos nem halljuk önt. OK, Monsieur Morel, um, on ne peut pas entendre. Morel urat nem halljuk. Massimo Castaldo következik. Thank you very much, dear chair. Dear... Köszönöm szépen, kedves Dávid, kedves biztos úr. Köszönjük szépen Várhelyi úrnak ezt az érdekes bevezetőt. Itt nagyon fontos kérdésekről van szó. Az európai projektet nem lehet teljesíteni anélkül, hogy az összes nyugat-balkáni ország helyzete megfelelő legyen. Az integrációs folyamat nagyon fontos, és biztonsági kérdések is felmerülnek. Az integráció útján vannak akadályok, és Szerbia ennek konkrét példára. Vannak ugyan pozitív fejlemények, ambiciózus reformagenda elfogadása, 2020-as jelentés ezekre ki is tért. Nagyon fontos azonban a problémákra is kitérni. Kérdésem ez az utóbbira összpontosítani. Két kérdésem van. A COVID-19-es válság kitörése, a Kína és Szerbia közötti kapcsolatok megerősödését eredményezte, de van egy további fejlemény is, ez az EU ellenes retorika, Kína támogatása a közmédiában e, jelentős Um, politikai vezetők részéről, hogyan próbálják megcáfolni a negatív információkat. A szervekkel mindig szoros kapcsolatban álltunk. 2020-ig a kapcsolatok normalizálódása Szerbia és Koszobó között egy ellentmondásos megállapodásra támaszkodott, amelyet a Trump adminisztráció tárgyalt meg. Ebben a bizalmatlan légkörben az EU mit tehet az országok közötti megállapodás érdekében Szerbia és Koszovó között? Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm szépen. Thank you, Fab- Köszönöm szépen, Fábio Castaldo, most pedig Vladimir Bircsek kap szót, az állandó jelentéstevő. Thank you very much, uh, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a biztosnak is ezt a prezentációt. Tulajdonképpen itt a mai napon két fontos országról is beszélünk, politikai értelemben stratégiai jelentőségű országokról van szó, az európai perspektíva, az európai jövő valóban a tét ebben az esetben, hiszen csatlakozás előtt álló országokról beszélünk. Ezen kívül fontos lenne az is, hogy a Szerbiáról szóló dokumentumot köröztett említettük már, és ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdések, több kolléga is kérdéseket tett fel. Tulajdonképpen nagyon nehéz helyzetben van most Szerbia, és az európai perspektíva, a bővítés stratégiai érdeke nehéz helyzetben van. A következő napok során nagyon sok minden eldől, és az új kormányjal is fel kell vennünk a kapcsolatot. Örülök egyébként alapvetően az új parlament megalakulásának, illetve az új kormány megalakulásának. Nehéz körülmények mellett kellett életbe lépnie és munkához látnia, de úgy tűnik, hogy az új kormány elkötelezett az európai perspektíva terén, és hogy konkrét lépéseket is láthatunk majd tőle. Ezt nagyon remélem, és tudom, hogy ön hogyan látja a szerb elkötelezettséget, hogy valóban mennyire elkötelezett Szerbia. És mindezt főként olyan értelemben kell megvizsgálni, hogy ugye itt a kollégák is feltettek kérdéseket a pártközi párbeszéddel kapcsolatban. Ez egyébként nagyon konkrét eredményekhez is vezetett, Tanya és jó magam és más kollégák is sikeresek voltunk abban, hogy elkötelezettséget lássunk a szerb parlament és a szerb kormány részéről, illetve nagyon reméljük azt is, hogy Szerbiában más partnerekkel kapcsolatban is 2020-ig is kitart ez a lendület, és konstruktív módon tudunk fellépni. Meg kell őriznünk az európai kritériumokat, az európai értékeket a bővítés területén, és mindezt a partnerekkel való párbeszéd során kell megtennünk. A ellenzékkel kapcsolatban is nagyon fontos az, hogy az ő facilitáló szerepüket is erősíteni tudjuk, hogy mindenki részt tudjon venni a következő választásokon. Ez egy fontos megjegyzés a részemről, és remélem, hogy a biztos is úgy gondolja, hogy ezt a fajta párbeszédet kell a szerb politikai erők között támogatni kulcsfontosságú reformokat kell támogatnunk, és azokat a reformokat, amelyek az európai jövő felé irányítják Szerbiát. Ezt egyébként a tanácsban is meghallgattuk már, és fontos számunkra a pozitív változások nyomon követése Szerbián belül is, és hát remélem, hogy a jövő hetek és hónapok során is folytatni tudjuk ezt a párbeszédet. Köszönöm. Thank you, Vladimir.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 egy olyan harmadik országról van szó, amely megpróbál beleszólni a belpolitikai helyzetbe. Gyakorlatilag nagyon jól működött az orvosi műszerek kiosztása. Ez Európával kapcsolatban egyébként nem így működött, sőt, hát Brüsszel le is zárta a, az orvosi eszközök eljuttatását Szerbiába. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy a nyugat, azok a nyugat-balkáni országok, akik a leginkább képesek ellenállni a kínai nyomásnak, vagy a harmadik országok beavatkozásának, azokat kell bevonzanunk az európai vonzáskörzetbe. Köszönöm. Thank you. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! Ahogyan korábban is elmondtam már Montenegróval kapcsolatban, nagyon kevés az időnk. Nem tudom több kollégának megadni a szót, csak a koordinátoroknak és a jelentéstevőnek, és hát körülbelül 10-11 perc múlva le kell zárnunk az ülésünket, úgyhogy Olivérnek meg is adom a szót. Köszönöm szépen! Megpróbálom csoportosítva megadni a válaszaimat. Először mindenképpen az kötelezettségvállalásokról szeretnék beszélni, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Vucic elnökkel és Bernovics miniszterelnökkel is beszéltem. Ők biztosítottak engem arról, hogy egy olyan kormányról van szó, amely elkötelezett a reformok mellett. Vagyis a gyakorlatban azt láthatjuk, hogy Például az Európa ügyi miniszterrel nagyon jók a kapcsolataink. És azt is láthatjuk, hogy ők is megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy parlamenti hátteret biztosítsanak ezeknek a kérdéseknek. Ez egy olyan lehetőség, amelyet mindenképpen ki kell használnunk, nem csak az európai reformok szempontjából, hanem a Belgrád, illetve Pristina közötti tárgyalásokat is sikertörténetté kell tennünk. Ezért szeretném azt kérni, hogy mindenki, aki képes pozitívan hatni erre az egész folyamatra, és a lehető legtöbbet kihozni abból a két évből, ami még előttünk áll, én azt gondolom, hogy a közeljövőben nem lesznek ilyen jó lehetőségeink. Ezért is nagyon fontos az, hogy ezen az úton haladjunk. Valóban vannak visszacsúszások, kritikák. Láttunk egy rosszabb időszakot is, és erre egyébként utalások vannak a mi jelentésünkben is, de hát mégis ugye a kormány megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a reformokat tovább folytassa, és hogy a kormány alakítás is egy kicsit hosszabb ideig tartott, mint amire számítottunk, de mégis most a reformok felgyorsítása kell, hogy legyen a célunk, Most egyébként megvan a többségünk is, arra vonatkozólag, hogy az európai csatlakozást megvalósítva lássuk Szerbiában. A média stratégiával kapcsolatban is vannak újdonságok, és természetesen a mi segítségünkkel is számolnak az implementáció tekintetében. Úgyhogy a következő a, ö, választások szempontjából is felgyorsulnak ezek a folyamatok. És ez át is visz a következő öm, témához. Arra gondolok, hogy meg kell nyitni mindazokat a fejezeteket, amelyek révén gyorsabban meg tudjuk, le tudjuk zárni a még nyitott csatlakozási tárgyalási fejezeteket. Ahogyan elmondtam, ez most egy történelmi lehetőség, és azt gondolom, hogy ezzel tökéletesen tisztában van a szerb kormány is. Nos, a külső hatásokra a következőket válaszolnám. Először is. Ez egy olyan kérdés, egy olyan kommentár, amelyet nagyon gyakran megkapok. Gyakorlatilag március óta a koronaválság kapcsán még inkább felerősödtek ezek a aggályok, kérdések. Mindazok a kérdések, aki, mindazok a kollégák, akik továbbra is felteszik ezeket a kérdéseket, arra világítanak rá, hogy mindenképpen azt kell látnunk, hogy a kormány és a szerb társadalom is pontosan látja azt, hogy mi segítettük leginkább ezt az országot, tehát októberben most nem kell feltenni ezt a kérdést újra, nem kell ezt a témát bolygatni, Amikor támogatástokat adunk, az sosem pazarlás, és hát ezek mind pozitív célok, nem csak Szerbia, hanem a közvélemény szemében is. Ezért is a COVID-válság kapcsán ezeket a kérdéseket kell szem előtt tartanunk, a gazdasági, illetve beruházási tervekkel kapcsolatban szintén azt kell látnunk, hogy Szerbiának az egyik legfontosabb partnere vagyunk. Mi tudunk a legtöbbet adni, a legjobb partnernek bizonyulunk a régiában, régióban, nem csak a gazdaságban szélesebb értelemben, hanem az emberek mindennapi életére is hatással van az Európai Unió. Ezért rendkívül fontos az, hogy az emberek számára is meglévő problémákat oldjuk meg ilyen a széleskörű vagy a szélessávú internetcsatlakozás biztosítása, ilyen az infrastruktúrális projektek támogatása, főként a vasút és az autópályaépítési programok területén, a zöld energia, öm, elterjesztésében, illetve a régiót sújtó egészségügyi, negatív egészségügyi hatással lévő fűtési rendszerek korszerűsítése. Úgyhogy igenis, és már most is vannak pozitív hatásai mindennek. Ezért is mondtam azt, hogy a közös gazdasági terület, térség kialakítása a régióban egy nagyon fontos cél lehet. És hát ez egy pozitív időszaknak bizonyulhat a mi régió, a regionális jelenlétünk szempontjából is. Az Európai Uniónak fontos szerepe van most és a jövőben is, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a legújabb dokumentumokban is szerepelnek azok a kérdések, amelyeket mi magunk említettünk meg. Az internetes és más konnekciós infrastruktúrák kiépítéséről esik például szó, amelyeket mi magunk is támogattunk, egy regionális gazdasági térség kialakításával kapcsolatban már nagyon régóta aktívak vagyunk, ezt a régióban és a régiós partnerekkel közösen sikerült megvalósítani, és én azt hiszem, hogy ez egy pozitív hatásnak tekinthető, és nagyon jó az, hogy ezt sikerült elérnünk. És ez megvalósult. Én nagyon pozitívan látom mindezt, és azt hiszem, hogy az Egyesült Államok nélkül nem tudnánk itt előrelépni. Tehát ez egy fontos és egyetlen lehetőség, próbáljuk meg ezt kihasználni. Ami a pártközi párbeszédet illeti, ennek is fontos ö, szerepe van, és az Európai Parlamenttel közösen gondolom azt, hogy fel kell lépnünk. Tánya Fajonnak is köszönöm a munkáját ebből a szempontból, illetve én azt gondolom, hogy sikeresek voltunk, és nagyon sajnálom azt, hogy a bolykott megvalósult, ez biztos, hogy nem válik a szerb demokrácia javára, de ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy azért az emberek közvetlenül választják meg a politikai vezetőiket, és remélem, hogy a két éven belül lebonyolítandó választások során nagyobb lesz a politikai sokszínűség. Köszönöm. Thank you, Köszönöm szépen, biztos úr. Kedves kollégák, kíván még valaki hozzászólni? Nagyon sajnálom, de csak 45 percünk volt mind a két országra külön-külön. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy részt vett a szakbizottságunk ülésén. Az AFED-ben tovább dolgozunk, majd a 2019-2020 éveket lefedő Szerbiáról szóló jelentésen. December 10-én fogjuk megvitatni a jelentés tervezetet az AFED-ben, december 15-ig lehet módosítókat benyújtani, február 4-én lesz az afed a szavazás, a plenárison pedig 2021 márciusában. 32 december 3-án 9-től 10-ig és 3-4-5-től 3-4-7-ig tartunk majd ülést ez nagyon szigorú időkereteket kapunk, ilyen szlotokat ez a koronaválság vagy járvány miatt. Ennyi lett volna a részemről, szeretném lezárni az ülést, mindenkinek köszönöm a részvételt.